gyerek, és ezáltal hatékonyabban tudjunk fellépni a nemzetközi porondon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárom, és most rátérünk következő napi rendi pontunkra, amely teljesen eltérő téma, Odi úr jelentéséről fogunk eszmét serelni az Európai Unió Kutatás, Technológiai Fejlesztés és Képzés tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról szóló időközi felülvizsgálatról. Először Odi úrnak adom meg négy percben a szót. Tisztelt elnök asszony, javaslom, hogy eh, adjunk egy kis időt eh, biztosnak, hogy elfoglalhassa helyét. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony és kedves kollégák! Azért jöttünk össze, hogy egy ilyen értékelését végezzük el a 2007-2013-as kutatási programnak, ami 51 milliárd eurót tesz ki. Ez a világ legjelentősebb ilyen jellegű problémája, és ezt össze kell vetni a 17 milliárdos 2006-os programmal, ami 5 évre volt ez, a másik pedig 7 évre. A hetedik keretprogram 2007-ben zajlott, és 2007-2013-ra vonatkozik. Ezóta, hogy ezt letárgyaltuk, három új elem vetődött fel, ami arra készített bennünket, hogy elgondolkodjunk az értékelésén. Az Európai Unió kijön a Lisszaboni stratégia válságából, vagy bukásából, és 2010-ben úgy döntött, hogy a leghatékonyabb gazdaságává teszi a világnak. Most itt van a 2020-as stratégiánk, aztán pedig az alkotmány kudarca, és ami helyett létrejött az Lisszaboni szerződés, majd pedig a pénzügyi válság, ami korábban az, az USA-t érintette. Így a 2011-13 évről ha beszélünk, ezek nagyon törékeny válságból kilábalási évek közpénzeknek jelentős összegeit kellett itt befekteni. 26 milliárdról volt szó 2011-12-13-ra, 28,5 milliárd van, amit még programba iktathatunk. Tehát értékeltük az üzeneteinket, hogy ezt a és kértük a bizottságot, hogy a jelenlegi kihívásokhoz alakítsa a kutatási programját. A kollégák majd elmondják a maguk véleményét. Én két dolgot szeretnék hangsúlyozni, az egyszerűsítést és a nagy kihívásokról szeretnék szólni. Az egyszerűsítésekkel Mária Káváló kollégám majd elmondja kiváló jelentéséről, és biztos azt, hogy nagyon örülünk a január 24-i bizottsági döntésnek, hogy egységes regisztrációs rendszert hoztak létre, de tovább kell lépni. Egyszerűsíteni kell a jövőt, és a múltat le kell írni. Az Európai Számvevőszék elmondta, hogy a három éves pénzügyi reform folyamatunk van, ami lehetővé teszi, hogy ezt az egyszerűsítésnek az alapjait megvessük. Azonban nem gondolom úgy, hogy az elfogadható hiba alapján való eljárása megfelelő megközelítés lenne. Egyszerűsíteni kell a szabályaikat, ha kevesebb a szabály, kevesebb lesz a hiba is. Az Európai Bizottságnak az auditorai és az fontos lenne, hogy ellenauditot lehessen független személyekkel végezteni, és a bíróság dönthesse el azokat a vitákat, amik a bizottság és az ellenőrzött egységek között felvetődnek. Ezen ki kell ebből lépni. Itt vannak előttünk a nagy kihívások növelni kell a vállalatoknak a részvételét ebben az iparpolitikában, ami 2020-ig terjed, többek között az európai szabadalommal. A kis és közepes vállalatok az infrastruktúra területén társfinanszíroznunk kell a keretprogramot, de az Európai Beruházási Bankkal is. Elő támogatni kell, prioritást kell adni a kiválóságoknak, és az egész Európai Unió területén a kutatási infrastruktúrákat meg kell erősíteni. Nem tudhatjuk, hogy hol, lesz majd, hol lesznek majd öt év múlva Nobel-díjasok. Fontos itt például az ITER is azt javasoljuk, hogy eh, duplázzuk meg a kutatási alapokat, hogy ezt az európai kutatási övezetet megerősítsük. Ez a kulcsa növekedésnek, ami szükséges szociális ambícióink teljesítéséhez és környezetvédelmi vállalásainkhoz is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Jönni Quinn asszonynak adom meg a szót a bizottság képviseletében. Tisztelt képviselők, köszönöm szépen ezt a mai lehetőséget, hogy a záró szavazás előtt, erről az jelentésről, a holnapi szavazás előtt megszólalhatok. A hetedik keretprogram végrehajtása egy közös stratégiai kereten belül történik, és fontos lépéseken, nagyon jelentős előrelépéseken ment át. A mai nap is egy ilyen fontos lépés a mai vitákat nagyon komoly munka előzte meg. Odi úr és a Shadow jelentéstevők, az ITRE bizottság, költségvetés bizottság tagjainak komoly munkája. Nincs értelme az elemzésnek, az értelmezésnek, ha utána nem történik változtatás, nincs vita, és az érintettekkel nem egyeztetünk. Az Európai Parlamentnek nagyon fontos szerepe van ebben a folyamatban, eljárásban, hiszen a politikai és közélet szempontjait is behozza a témába, és persze sok szaktudást is egyes képviselőkön keresztül. Néhány konkrétumra szeretnék most reflektálni. Nagyon komoly, átfogó jelentésről van szó, amely konstruktív módon foglalkozik a fő kérdésekkel, a hetedik program felülvizsgálatával. Nagyon biztató azt látni, hogy ez a köztes jelentés komoly visszhangra talált valamennyi intézménynél, és még hogyha másra is helyezzük a hangsúlyt, az alapvető dolgokban egyetértünk, az alapvető javaslatokban, például és a külső szakértőkkel is. Ennek a feltárási, felmérési munkának fontos szereplője volt a parlament. A bizottság elismeri, hogy a jelentésben megfogalmazottak többsége olyan probléma, amelyet a bizottság is problémának lát és hogyha nem is értünk minden részletben egyet, fontos tudni és leszögezni, hogy van közös alap, amelyre felépíthető egy együttműködés. Szükség van egy komprehenszív átfogó stratégiára, a 2020-as stratégiával való összhang megteremtésére, hozzáférhetőbbé kell tenni a kutatási keretprogramot a lehetséges partnerek számára Európa szerte, egyszerűsíteni kell az eljárásokat annak érdekében, hogy minden potenciális résztvevő a bürokratikus terhek helyett inkább az érdemi munkával foglalkozhasson. A bizottság erre vonatkozóan konkrét javaslatokat fog tenni, és igyekszik majd a a felmérés eredményeit beépíteni az új javaslatokba. Már is három konkrét egyszerűsítési eljárást vezettünk be a hetedik keretprogramban, és jobb felhasználást teszünk ezáltal lehetővé. A pénzek felhasználását, a közép és kismeretű vállalkozások jobb hozzáférését és egységesebb szabályalkalmazást. A szakértők e ideiglenes köztes jelentés során rámutattak arra, hogy a jövő tevékenységeinek megtervezése is nagyon fontos. A kutatás hosszú távú dolog ehhez. Ugye mennyiségi ugrásra is szükség van, amelyet a közös stratégiai keret lehetővé tesz, és az örök segítségével hozzáférhetőbbé és felhasználó barátabbá válhatna a pénzügyi szabályozás is. A bizottság nagy várakozással néz a vita elébe, az önök javaslatait várjuk, és az önök által felvetett kérdések és felvetések úgy gondoljuk, hogy a mi probléma megértésünket is segítik majd. Köszönjük szépen, biztos asszony. Most pedig a költségvetési bizottság nevében Haglund úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ö, elnök asszony, én is szívből szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak a vizsgálatért, és köszönöm az előadónak is a munkáját. A Költségvetési Bizottság jelentéstevőjeként a szakbizottságunk néhány megjegyzését szeretném kritikus pontoként megfogalmazni. Először is kérdés, hogy időben kapja el meg a parlament az értékelést. Ugye a véleményünk szerint az értékelés az jó, és megfelelőnek tartjuk azt is, hogy az ipar és a kutatás közötti kapcsolatot erősíteni kívánják. Lehetősége van mindkét félnek, hogy még nagyobb arányt vállaljon, még nagyobb eredménnyel vegyen részt a munkában. Úgy gondolom, hogy megfelelő ez a megközelítés. A biztos asszony azt is jelezte, hogy egyszerűsíteni kell a folyamatot, a bürokráciát csökkenteni végül, de nem utolsó sorban. A hetes keretprogramot ki kell terjeszteni. Köszönöm szépen. Most pedig a saját néven hozzászólók az EPP nevében Kávályó asszony két percben. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony! Gratulálni szeretnék a jelentés késztőjének a kitűnő jelentéshez, és hogy ilyen átfogóan vezette az ügyeket. A hetedik keretprogram nagyon fontos ahhoz, hogy Európa versenyképes és innovatív legyen Természetesen a finanszírozási kérdéseket is meg kell még valósítani és a felülvizsgálata a programnak ugyancsak nagyon fontos, mert szükség van arra, hogy hozzá járuljunk az európai gazdaság kilábalásához. Szeretném hangsúlyozni az egyszerűsítést és a pénzeszközökhöz való hozzájutást, a prioritásokat, fontos a szabályoknak a meghatározása, új szabályokat kell behozni, illetve reformokat. Ha le tudjuk egyszerűsíteni a dolgokat, akkor képesek leszünk egyszerűsíteni, tisztes, tisztázni, világosabbá tenni a különböző folyamatokat. Éppen ezért javasolja a jelentés készítője olyan egyszerűsítéseket, amik nem kívánják meg a pénzügyi szabályozásnak az átalakítását Valójában gratulálok a bizottságnak azon intézkedéseket, amiket már meghozott ebbe az irányba. Továbbá új hangsúlyokat kell kijelölni olyan területekre, amik fontosak Európának biztonság, energia, környezet és egészségügy. Továbbá fontos a részvételi szabályokat is pontosan megfogalmazni például több kis és közepes vállalatnak kellene részt vennie a kutatási programokban, és több fiatal kutatónak. Végezetül pedig nagyon örülök annak az útmutatásnak, amit a következő időszakra fogalmaztak meg. Szeretném elmondani, mennyire fontos, hogy megfelelően költségvetéssel rendelkezzünk a tudományos és kutatási célokra, az elkövetkezendő költségvetési időszakban. Így lehet majd Európa versenyképesebb. E, elnök, köszönöm. Most pedig az SND e, Comten asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, drága kollégák! Először is köszönetet kell, hogy mondjak Kódi úrnak, kiváló volt az együttműködés, és a keretprogram vizsgálatának értékelési folyamata Óriási kihívás elét eh, állunk. Kína, India, Brazília, ezek azok az országok, amelyek fejlődési lehetősége hatalmas. Még több növekedést, még több lehetőséget biztosítanak, hogyha a kutatást, fejlesztést is eh, megfelelően támogatják. A hetes keretprogram eh, sikeres, de még jobb is lehet. Három prioritást említenék a nyolcas keretprogram előtt. Először is az eljárásokat egyszerűsíteni kell, tehát a bürokráciát csökkenteni kell. Második, rugalmasságot és nagyobb szabadságot kell biztosítani a kutatóknak magának nagyon, nagyobb szabadságot a kutatási témák megválasztásában, és olyan rugalmasságra van szükség, amelyel a jelenlegi helyzet kihívásaihoz jobban tudnak alkalmazkodni a jobb eredmények értelmében. Az interdisziplinaritás a harmadik. Köszönöm szépen. Köszönöm Köszönjük szépen, Tomszon asszony. Most a liberálisok nevében Részasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a hetedik keretkutatás, ez a legjelentősebb összeg, összegű kutatási program a világon 2007-13-ra több mint 9000 projekt került finanszírozásra. Kérdés, hogy valójában annyira hatékony-e és összemérhető-e azzal a nagy összeggel, amit erre fordítottunk. A kérdés feltevése részben már a választ is magában foglalja. Európa azért nem egészen teljesített úgy, mint ahogy te, teljesíthetett volna. Itt meg felvetődnek már ezek az elemek, hogy elaprózódás, észak-déli megosztottság játszik szerepet a vállalatoknak a fejlődése is, és a jelentéstevő is elmondta, hogy a kis és közepes vállalatoknak, kutatóknak nagyon nehéz bekapcsolódniuk a programokba. Az optimizmusnak persze azért van helye szerencsére, mert a parlament és a bizottság itt teljesen egyetért, és tudatában van annak, hogy a kutatást, innovációt egy kicsit át kell irányítani a nagy társadalmi gazdasági kihívások irányába. Ez említésre került a klímaváltozás, de mondanám a, az energiabiztonságot Fukushima után különösen helyén való, és például ott van az E. coli baktérium problémája, tehát itt csatlakozok Audi úrnak ahhoz a véleményhez, hogy Európában meg kell határozni az egyértelmű, világos prioritásokat, ami egyébként a jelentés 9. pontjában megfogalmazásra kerül. Nagy, pontos, komoly célokat kell megfogalmazni. Itt említenék a 28 milliárdal is, ami még a három évre felhasználható és eh, egy konkrét területet szeretnék megemlíteni, hogyha már prioritásokról beszélünk, itt a nanotechnológiákról van szó, szerintem jobban kellene beruházni ezekbe az ágazatokba, az eh, élelmiszeripar, mezőgazdasági ipar, eh, orvoslás, ezek mind olyan területek, amik nagyon fontosak. Az uniónak át kell vennie a vezető szerepet ezen a területen, és meg kell nyerni ezt a csatát. Köszönöm szépen, Rész asszonynak adom meg a szót. Ford asszony, másfél perce ECR. A kutatás fejlesztés döntően fontos, nagyon kitűnő kutatásokat láttam, amit az Európai Unió finanszírozott, ez iparban és határon átnyúló projektek is. Ez ugyanakkor az Európai Keretprogramnak az a híre, hogy a legbürokratikusabb a világon. Biztos asszony úgy gondolom, hogy még tehe, van mit tenniük az egyszerűsítés érdekében, a pénz idő, és a pénznek mielőbb el kell jutnia a tudósokhoz, és nem csak azokhoz, akik kitöltik az adatlapokat és a számlákat vezetik finanszírozható, és a kutatás által hozott értékeket nehéz mérni, de nem hiszem, hogy az európai érték lenne az egyetlen előrelépési lehetőség. Szükségünk van olyan tudósokra, akik a lehet jobban képesek versenyezni, és a világszinten kell megméretniük magukat nem szabad kompromisszumokat kötnünk a kiválóságot illetően. Az Európai Kutató Tanács az egyéni kutatókat támogatja. Hogyha tím alapú projektek vannak, az nem szabad, hogy megakadályozza az egyéni kiválóságok támogatását. Több pénzre kell a kutatásnak, de nincsenek feneketlen bankszámlák azt nem tudom támogatni, hogy egy területen megduplázzuk az unió költségvetését, hogyha nem mondjuk meg azt is, hogy honnan származik ez a pénz. Szeretnénk, hogyha azt látnánk, hogy a közpénz jobban, okosabban kerül felhasználásra, és jobb lenne a közbeszerzési eljárás. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy tartotta a hozzászólási időt. Matthias asszony következik az Európai Baloldal képviseletében másfél percben. Köszönöm szépen, és először is szeretnék köszönetet mondani Odi asszonynak az elvégzett kiváló munkájáért, az együttműködésért, és amikor a keretprogramot értékeljük, ez alapvetően fontos, és természetesen egyszerűsítésre van szükség, átláthatóságra. Ez mind magától értetődő, ennek a jelentésben szerepelnie kell, és benne is van. A kutatás és az innováció nagy mértékben hozzájárul az életünkhöz, hogyha figyelembe vesszük, hogy a fejlesztési modellt minél fenntarthatóbbá tegyük. Ennek számos dimenziója létezik, és csak néhány dolgot szeretnék kiemelni, amelyet hajlamosak vagyunk elfelejteni az árak vonatkozásában, amiből aztán konfliktusok adódnak a kutatás rendelkezésére álló források tekintetében. Egyes tagállamok a kisebb csoportokat részesítik előnyben, vagy nagyobb hányadot akarnak a nagyipar számára kihasítani. A dél-európai országok és nagyobb szerepet kell, hogy kapjanak. Végig kell gondolnunk a hatékonyság kérdését is, azt, hogy a civil társadalmat hogyan vonjuk be, ami szintén nagyon fontos, illetve a munkahelyek biztonságát is szem előtt kell tartanunk, ami szorosan kapcsolódik a kiválósághoz. Ha azt akarjuk, hogy Európa minden országában a kutatók részt vegyenek, akkor megfelelő forrásokkal kell felvértezni őket. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék Ódi úrnak köszöntet mondani a kitűnő jelentésért. A hetes kutatási program az egyik legnagyobb program a világon, és nagyon helyén való a középidős értékelést elvégezni. Azt szeretném, hogyha egyhangulag felhívnánk arra, hogy egyszerűsítsék az intézkedéseket a pénzügyi módszerek terén. Másodszorban nagyon fontos, hogy arra összpontosítsuk, hogy a KKV-k megfelelően részt vegyenek a programban, és felhívást intézzünk azért, hogy mindez javuljon. Főként figyelembe véve azt, hogy a jövőbeli növekedés és munkahelyteremtés tőle, tőlük függ. Szeretném hozzátenni, hogy létfontosságú középtávon az, hogy egy olyan mechanizmust fejleszünk ki, amely az előrehaladást leméri, és azt is, hogy a különböző innovációs programok milyen hatással vannak az EU-ban. Befejezve szeretném elmondani, hogy a hetes kutatási keretprogram finanszírozását meg kell valósítani, és el kell érnünk a 2020-as EU stratégiát ennek keretében. Köszönöm szépen, most pedig a többi felszólaló Röl úr. Tisztelt elnök asszony, kedves biztosok, Kedves kollégák, először is köszönöm Modi úrnak és az összes kollégának, aki dolgozott ezen a jelentésen. Egy ilyen áttekintés nagyon fontos előfeltétele annak is, hogy levonjuk a következtetéseket. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy a kutatásba való befektetés Európa jövőjének szempontjából központi jelentőségű kérdés. De hogy megvan-e a bátorságunk ahhoz, hogy levonjuk a tanulságokat ebből az ismeretből megmutatkozik majd a következő körben. Elég bátrak vagyunk-e hozzá, és sikerül-e megfelelő mértékű pénzeszközöket rendelkezésre bocsátani? Mindenki ezt kéri, ezt követeli, de ez nehéz lesz. És hogyan tudjuk a meglévő eszközöket hatékonyabban felhasználni? Nagyon hálás vagyok hogy ebben a vitában nagyon nagy jelentőséget tanúsított, tulajdonítottunk az egyszerűsítésnek, ezt Kárvályó asszony jelentésében is így volt. Hogyan lehet felgyorsítani a folyamatot, hatékonyabbá tenni, hogy lehet többet elérni a rendelkezésre álló forrásokkal. Azt hiszem, hogy ez egy második központi jelentőségű kérdés az elegendő eszközök kérdése mellett, és harmadszor egyik másik kollégámnak ellent mondanék, vigyáznunk kell arra, hogy ne úgy osszuk szét a pénzeket, hogy mindenki kapjon egy keveset, hiszen ez nem megfelelő elv arra vonatkozóan, hogy olyan kell bánni a kutatási eszközökkel. Csak is a kiválóság lehet a kritérium. És sajnálatos, hogy nem minden tagállam egyformán részesül ezekből a pénzekből ennek folyamányaként. A nagy feladatunk abban áll, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy azok a tagállamok, amelyek még nem tesznek eleget a kiválósági kritériumoknak, azok is épüljenek ezekből az eszközökből. Erre más eszközökre van szükség, ez a kérdés megoldatlan egyelőre a jövőben, tehát egy olyan új eszközre van szükség, amely nem arra irányul, hogy egy, egyformán osszuk szét az eszközöket, hanem hogy bizonyos tagállamokat felhozhassunk egy bizonyos szintre. És végül, de nem utolsó sorban, döntést kell hoznunk arra vonatkozóan, hogy melyek a legfontosabb pontok, amelyekre összpontosítanunk kell, hiszen ha mindenki új témákkal áll elő, az nem viszi előre a kutatást. Meg kell néznünk, melyek azok a témák, amelyek különösen érdemesek arra, hogy előmozdítsuk őket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Royal úr. Riera Madurell asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Láthatja, hogy milyen komoly erőt sikerült építenünk a hetedik keretprogram korábbi gyengességeiből. A valós kutatásra helyeződik a hangsúly, a jövőben pedig a kohéziót a kiválósággal kívánjuk ötvözni, ösztönözve a kutatókat, és végig kell gondolni, hogy a Marie Curie alapítvány hogyan tehetjük aktívabbá. Az egyszerűsítés valóban nagyon helyes, hiszen ennek számos előnye van, a magánszektor bevonása is legalább ennyire fontos. CTI-k és hasonló eszközök mindenféleképpen erőteljesebben alkalmazandó. Komoly tanulságokat szűrtünk le, és biztos vagyok benne, hogy sokkal jobb és erőteljesebb kutató, kutatási programunk lesz a jövőben. Köszönöm szépen. Panajotov úr, kedves kollégák, először is szeretném megköszönni a szakértőknek, a bizottságnak, illetve a jelentős, jelentéstevő asszonynak az elvégzett munkát. A félidős felülvizsgálat rendkívül jelentős. Számos olyan tevékenység folyt, aminek következtében az EU nem tudta elérni a Lisszaboni szerződés, illetve a Lisszaboni stratégia célkitűzéseit. Van néhány pont, azonban, ahol az EU változatlanul vezető szerepet játszik, mégpedig eh, erre büszke is lehet. Számos olyan kihívással tudunk szembe nézni, amit a versenytársaink eh, nem képesek megtenni. És most konkrétan az energiaforrások hiányára gondolok, ami kifejezett gátja az innovációnak. Ezen kívül meg kell említenem a népesség előregedését, amik tipikusan az EU-ra jellemző. Mindenek ellenére azonban az EU rendelkezik a legnagyra törőbb és legkötelezőbb érvényű szabályokkal a környezetvédelem területén, valamint nagyon magas szociális standardokat támaszt a munka világában, a munkavállalók védelmében. vannak olyan értékek, amelyek mindenféleképpen az alapját képezi a tevékenységünknek, és amelyekre nem hatott a globalizáció. Véleményem szerint nem lehet tudás alapú fenntartható gazdaságot építeni anélkül, hogy nem tartjuk tiszteletben azokat az értékeket, amelyek az európai társadalmakra jellemzőek. Ezek szerintem mindenféleképpen a jövőben is előnyünkre fog válni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Szobrónak adom meg a szót két percben. Köszönöm szépen. Az innováció serkentése az egyik alapelv ahhoz, hogy az európai gazdasági fejlődést elősegítsük, főként a válság körülményei között. Nagyon örülök, hogy az előadó ezzel foglalkozik. Ennek ellenére néhány fontos kérdést nem mélyített el. Az a véleményem, hogy nagyon kevés pénzünk van az új tagállamokban az innováció serkentésére. Úgy gondolom, hogy sokkoló az, hogy mennyire aránytalan a különbség itt a régi és az új tagállamok között. Csak egy utalás van erre a problémára az egész jelentésben. Ez nagyon negatív aspektus, és szerintem ez nem segíti az Európai Unió fenntartható fejlődését. 2007-2013 időszakára több mint 80 milliárd eurót irányoztak elő, és ez nem fogják megváltoztatni, nem fogják növelni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy jobban oda kell figyelnünk a jövőben arra, hogy jobban allokáljunk igazságosabban figyelembe vegyük az új tagállamokat is, hiszen ez számukra óriási lehetőség. A tudományt és az új technológiát ott is támogatni kell az egész EU javára. A kutatás finanszírozásának problémája nagyon akut probléma a KKV ágazatban. A pénzügyi válság, a megszólító intézkedések azt jelentik, hogy egyre nehezebb hitelhez jutni, kölcsönhöz jutni, a hosszú távú befektetésre, innovációra. Ezt figyelembe kell venni akkor, amikor megkönnyítjük a hitelnyújtást a KKV-knak. Emellett az adminisztratív eljárásokat is egyszerűbbé kell tenni. Köszönöm szépen. Most pedig Szártori asszonynak szeretném átadni a szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönet mondani Odi úrnak, a, az Iparügyi Bizottságnak a kitűnő munkáért és ezért a vitáért, amit e fontos témáról folytatunk. Az a véleményem, hogy egy dolog nem hangzott el ma, mégpedig az, hogy el kell ismerni, milyen lemaradás van Európában, akkor, amikor a kutatásról és az innovációról beszélünk az elért eredményekre büszkéknek kell lennünk, de el kell ismerni azt is, hogy elmaradtunk bizonyos ágazatokban. Nem csak a hagyományos versenytársunkat véve figyelembe az Egyesült Államokat, hanem az igen erőteljes új versenytársakat is, Kínát és egyéb országokat. Hogyha Európa nem akar meghalni és bezárkózni, akkor Európának úgy kell döntenie, hogy többet fog befektetni a kutatásba és az innovációba. Ezt a választást nem nekünk kell megejtenünk, hanem egy szélesebb körű vitára van szüksége a témáról, akkor, amikor a pénzügyi tervről van szó, és arról, hogy hogyan használjuk fel a rendelkezésre álló forrásokat. De ez a kulcs probléma és amikor sikerült ennek tudattára ébredni, akkor szerintem Odi úr és Carvalho asszony témája igen egyszerűvé válik. Egyébként az egyszerűsítésről beszéltünk, a finanszírozás koordinálásának szükségességéről, és arról, hogy a 2020-as Európát ki kell alakítani, a kutatás kiválóságáról is szó esett, és a KKV-k fontosságáról, hiszen ők képezik mindennek a magját, a lényegét, és az ő helyzetüket kell könnyebbé tenni az egyszerűsítéssel. És ott vannak a nagy kutatási központok, amelyek nem kielégítőek. Köszönöm, Tratman asszony, egy percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák. Nagyon jó, hogy Odi úr átfogta az egész vitát, az ágazattal is, tárgyalt, és a hetedik keretprogram elengedhetetlen, de nagyon bürokratikus. Két dolgot szeretnék kiemelni, először az innovációt. A parlament elkötelezte magát emellett, de ez nem történhet az alapkutatás terhére. Büszkék vagyunk az eredményekre, de az eredményeket ezt követően a gazdasági ágazatban, ipari ágazatban kell kipróbálni és alkalmazni. Tehát alapkutatás és azután értékesítés. Továbbá egyet értünk azzal, hogy a költségvetés az ambícióinak feleljen meg, de koherensnek kell lenni, nem kell az eszközöket megsokszorozni, hanem hatékonyabbá kell őket tenni. A kockázat megosztási mechanizmus valóban sikeres, de nem szabad kizárni a KKV-kat és a kutatási infrastruktúrákat. Minél gyorsabban a bizottságnak a vitás ügyeket meg kell eh, oldania, és komolyan kell vennie a problémákat. Köszönöm, most pedig eh, Jordán Cizer asszonynak adom meg a szót két percben. 2007-ben lépett eh, hatályba a hetedik keretprogram, a 10 14 új tagállammal kibővült Európát követően. És eh, ez a program a diverzitás, a sokoldalúságot eh, foglalja magában, a kiválóságot hivatott ösztönözni az EU-ban, mégpedig egyenlő alapon. Az egyenlő földrajzi képviselet, egyes eh, régiók aránytalan képviseletét vonta maga után 2007 óta másodszorban. A kutatás kisebb tagállamokban nagyon alacsony szerepet, vagy kis szerepet játszik az össz kutatási programokhoz képest. A hetedik keretprogram a kiválóság kritériumára épül, és ebből a következő dolog adódik. Ahhoz, hogy mindenki megfelelően képviseltethesse magát ezekben a projektekben, Figyelembe kell venni, hogy esetleg alacsony színvonalú területek is részt vesznek. Ez nem igaz, és én arra kérem a bizottságot, hogy folytasson egy vizsgálatot, egy értékelést a tényezőkről, amelyek ezt eredményezték. Miért marad le Európa a kiválóság területén? Nem rendelkezünk elég, elegendő pénzforrásokkal a strukturális alapokból is forrásokat lehetne biztosítani, és ennek lehetőségét a következő keretprogram szempontjából meg kellene vizsgálni. És azok a tagállamok, amelyek úgy döntöttek, hogy ezekkel az alapokkal éljenek, azoknak lehetőséget kell erre adni. Ellenkező esetben a régió közötti különbség csak élesedni fog. Úgyhogy a bizottságot felkérem, hogy vizsgálja meg, miért van olyan kevés kutató és koordinátor, amelyek az ilyen projektekben részt vesznek. Köszönöm szépen. Grazie. La parola all'onorevole Correia de Campos. Köszönöm szépen. Correia de Campos úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr. Először is szeretnék gratulálni odi úrnak a kiváló jelentéshez. A jelentés egy kicsit későn érkezett, de néhány kritikus tényezőt azért tartalmaz a hetedik keretprogram tekintetében. Az ipar nem elégséges érdeklődése, túl összetettek a folyamatok, túl későn térítik vissza az összegeket, és van egy nagy kockázat, hogyha a keretprogram eszközét más nagy programok hoz csoportosítják át, amelyeknek igen kétséges az értéke, de vannak pozitív tényezők is, a jobb nemzetközi együttműködés ilyen a kutatók között közös programokkal vannak pozitív eredmények, ilyen az innovációs program, és jobb az egyensúly a nemek között. Prioritásokat kell kidolgozni, és mindenek előtt gondoskodni kell az egyszerűsítésről. Emellett a tudományos kiválóságot kell előmozdítani, nem csak néhány tagállamban, hanem Európa minden országában. A keretprogramot össze kell kapcsolni az innovációval, a KKV-k számára rendelkezésre bocsátott eszközökkel és az Eurostar egy jó program, ezt tovább kell bővíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rübig úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, egyszerűen arról van szó, hogy a kutatók közösségét erősítsük, és ezáltal Európa gazdasági erejét is a nemzetközi versenyben. El kell gondolkodnunk azon, milyen saját eszközökkel tudnánk hozzájárulni a nyolcadik kutatási keretprogramhoz. Ezért a bizottságot arra szeretném felszólítani, hogy a széndiokszid értékesítés során bevett összegeket is hasznosítsuk arra, hogy a széndiokszid kibocsátás jelentette problémát megoldjuk. Ez alapvető fontosságú lenne, két számjegyű milliárdos összegek állnának a rendelkezésünkre, ezáltal az intelligens energiák programját is előmozdíthatnánk, és sok olyan lehetőséget tudnánk biztosítani, amelyek a fenntartható környezettudatos gazdálkodást szolgálnák. Ezt Lewandowski biztos és a pénzügyminiszterek között, egymás között megbeszélhetnék. Emellett a CIP programot is tovább elő kell mozdítani. Azt hiszem, hogy ebben a programban az információs és kommunikációs technológiát annak szolgálatába kell állítanunk, hogy a megfelelő hardware, a megfelelő eszközök a rendelkezésre álljanak, hogy a kutatók a legmodernebb eszközökkel tudjanak egymással kommunikálni, gondolok itt a műholdas eszközökre, az üvegszálas kapcsolatokra, hálózatokra és természetesen az Európai Technológiai Intézet is rendkívül fontos. Itt nagyon fontos a hetedik keretprogramban létrehozott tartalmakat közelhozni az oktatáshoz, az óvodáktól egészen az egyetemekig a legkorszerűbb tudást rendelkezésre kell bocsátanunk, ami a pedagógusokat illeti. És végül, de nem utolsó sorban az European Research Council, azaz az Európai Kutatási Tanács kiváló munkát végez, de ezeket az eredményeket is mielőbb a széles nyilvánosság elé kell tárni. Még egyszer szeretném megköszönni Odi úrnak, hogy a kis és középvállalatokért is sikra szállt, és ahogy Correa de Campo úr mondta, az Eurostat program lehet a jövő egyik legfontosabb programja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Enció úr kap szót egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Először is szeretnék gratulálni Odé úrnak. Kiválóan koordinálta a kutatás területén megnyilvánuló erőfeszítéseinket a versenyfeltételek és a gazdasági versenyfeltételei tekintetében meg vagyok győződve arról, hogy a hetedik keretprogram a strukturális alap segítségére is, és a kohéziós alap segítségére is támaszkodhat olyan tagállamokban, ahol jelenleg a források szűkösek. Az együttműködésnek változatlanul prioritást kell élveznie, a tagállamoknak együtt kell működnie, és nem versengenie egymással. A szerény forrásokon tovább lehetne javítani a különböző normák erősítésével. A biztos asszony azt mondta, hogy az adminisztrációt és a bürokráciát meg kell szüntetni. Egyszerű és világos szabályokra van szükség, amelyeket szigorúan alkalmazunk. Én ma arra kérem a biztos asszonyt, hogy segítsen minket abban, hogy a szavakból gyakorlatban is megvalósuljon sok minden. Köszönöm szépen, és most Van Nistelrooy kap két percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, jelentéstevő úr, biztos asszony. Nagyon hasznos mindig egy kicsikét visszatekinteni a múltba, amikor arról beszélünk, hogy hogyan változik a jogalkotási szerepünk, illetve a pénzügyi terv. Magas színvonalú kutatásra van szükség Európában, és ezt formális projektek keretében kell megvalósítani. Számos szabadalommal rendelkezhetünk, ezeket eladhatjuk a világ bármely pontján, de ennek semmi haszna nincs, hogyha ez más országokat, a világ más részeit gazdagítja. További szabadalmakra van szükségünk, és kiválóságra is szükségünk van valóban, de a kiválóságnak két nagyon szilárd alapon kell nyugodnia a szabadon áramló gondolatokra és a városok, régiók kell, hogy a magját adják. Nem engedhetjük meg, hogy csak nagyvárosokban koncentrálódjon a magas hozzáadott érték. Biztosítani kell, hogy az innováció és a kutatás gyümölcse valóban a gazdasági növekedést lendítse elő, és éppen ezért a strukturális alapra és más alapokra is támaszkodnunk kell az elkövetkezendő években. Fontos, hogy a régiók szakosodhassanak, és ehhez nem csak európai forrásokat, hanem tagállami forrásokat is be kell vetni. Azonos és egyeztetett napirend alapján. Még két fontos dolgot szeretnék említeni. Valóban biztosítanunk kell, hogy a, ahogy valaki vállalja a kockázatokat. Az EIB-ben, az Európai Beruházási Bankban vannak megfelelő kockázatmegosztási modellek, mechanizmusok. Valóban csökkenteni kell a bürokráciát, lehetőséget kell tenni az embereknek, hogy újítsanak, és éppen ezért nagyon szépen köszönöm ezt a félidős jelentést, nagyon fontos hogy ez megszületett, különösen amikor a jövő új kilátásairól beszélünk. Elnök, köszönöm szépen. Marcinkievics úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos, ú, biztos asszony, először is köszönöm én is a jelentéstevő munkáját, és szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy le kell egyszerűsítenünk az összes programra vonatkozó szabályokat, követelményeket, hiszen ezek akadályozzák, hogy az új tagállamok részt vehessenek, az új tagállamok kutatói részt vehessenek a nagyobb szabású programokban. A kutatás és az innováció területén együttműködésre van szükség. Ha közös pénzügyi eszközök állnak rendelkezésre, akkor ez mindenki javát szolgálja, és ezeket ezek révén a piacra, illetve az adott ország szociális igényeire kihegyezve lehet folytatni a, tudá- a kutatást. Megfelelő technológiai platformokat és klasztereket kell kialakítani. Ugyanakkor az európai régiók meglehetősen sokszínűek az innováció szintjét tekintve, és a különbségeket ezen a területen meg kell szüntetni ezt figyelembe kell venni a források felosztásánál is. A szinergiáról sem feledkezhetünk meg nemzeti és regionális, illetve európai szinten. Nagyon fontos, hogy legyenek közös szabályaink, eljárásaink és pénzügyi szabályozóink, hiszen ezáltal egy sokkal átláthatóbb rendszert tudunk teremteni. Remélem, hogy le tudjuk szűrni a megfelelő tanulságokat a jövőre nézve a hetedik keretprogramból. Köszönöm. Öt Márk úrnak adom meg a szót másfél percben. Elnök asszony, először is szeretnék gratulálni az előadónak a kitűnő jelentéshez és a félidős felülvizsgálathoz. Szerintem itt több dolgot ki kell emelni. Először is könnyebbnek kell ennek lenni. Legyen kevesebb bürokrácia. Ezt megállapítottuk, amikor elkezdtük a hetes kutatási programot, keretprogramot, és ez kevésbé bürokratikussá vált. Szerintem a kutatók és mások, akik a projektekkel foglalkoznak, ennek tudatában vannak. De még sokkal többet kell tenni, és szerintem jobban megbízhatnánk az egyetemekben, akik már évszázadok óta léteznek, nem fognak elszaladni a pénzzel. Második a kiválóság. Az erőfeszítéseink értéke abban rejlik, hogy egy különleges európai értéket akarunk hozzátenni, ami kiválóságot hoz létre. A tagállamok finanszírozzák a kutatást, a tudományokat, és említettük a strukturális alapokat is, ami ezt a keretprogramot illeti. Hogyha nem törekszünk a kiválóság elérése irányában, akkor elveszítjük a lehetőséget. A másik a mobilitás. Itt vannak tapasztalataink, és a keretprogram által mobilitást érünk el, ami egy igen különleges légkört hoz létre a kiválóság számára. Örülök, hogy az előadó támogatta a kutatási voucherrel kapcsolatos javaslatot, és ezzel a kiválóságot mozdítjuk elő az európai kutatók között, és felgyorsítjuk a mobilitást. Még egyszer köszönöm az előadónak a munkáját. Köszönöm szépen. Most a Catch the következik, tizen jelentkeztek, mindenkinek megadom az idő, de kérem, hogy tartsák tiszteletben az egy percet. Kelly képviselője az első, elsőnek a szó. Biztos asszony, elnök asszony. Most azt hiszem, hogy egyet tudok érteni a témában, annak fontosságában. Számomra ma világossá vált, hogy a bizottság és a parlament különböző képviselői azonos nézeten vannak. A jelentéstevő tehát mindenféleképpen gratuláció illeti. Mint ahogy a biztos asszony elmondta, én magam is örülök, hogy a munka számos egyszerű dologhoz vezetett, így többek között az egyszerűsödéshez, ami alapvetően fontos. Örömmel hallottam a biztos asszonytól, hogy egy felhasználó barát pénzügyi szabályzás irányában mozdulunk el, ezzel egyszerűbb és jobb struktúrák jönnek létre, és így lehet biztosítani a legjobb kutatók kiképzését. A Lisszaboni stratégia kudarcát nem szabad még egyszer megismételni. A kutatásnak, a demonstrációnak biztosítani kell a versenyképességet Európa számára, amire olyannyira szüksége van. Köszönöm szépen. Desz úré a szó. Amennyiben nincs jelen, akkor Luan comisar, stimați colegi, în Elnök asszony, tisztelt eh, kollégák, tisztelt biztos asszony! Az EU 2020-as céljainak keretén belül Szükség van arra, hogy ez a hetes keretprogram a meglévő kihívásokra reagáljon. Segítenünk kell a finanszírozás terén a KKV-kat azért, hogy új típusú szolgáltatásokat, termékeket tudjanak előállítani. A társfinanszírozás, a dokumentáció, az információhoz való hozzáférés, a tanácsadás, ez mind legyen reális, mert különben a céloktól függetlenül nem lehet keretet biztosítani a KKV-k számára azért, hogy ezt a programot hasznosítani tudják. Éppen ezért szerintem alapvető, hogy nagyobb fontosságot adjunk a kutatásfejlesztésnek regionális szinten. A multilaterális partnerséget kell elősegítenünk, és útmutató könyveket, szabályokat tartalmazó könyveket kell kialakítanunk egy célból. Nem lehet a céloknak eleget tenni, anélkül, hogy ne legyenek világos céljaink, világos eszközeink. Köszönöm szépen. Köszönöm. Valgen úrnak adom meg a szót. Von úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönöm a jelentéstevőnek és a biztos asszonynak a munkáját. Mint ahogy elhangzott, a kutatás és innováció rendkívül fontos az EU és az EU gazdaságai jövője szempontjából, Számos egyetem van Walesben is, amelyek európai finanszírozást élveznek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megfelelő forrásokat biztosítsunk a kutatás és az innováció számára az EU költségvetésében, tehát én ezt támogattam a szavazás során a Költségvetési Szakbizottságban is. A ma felvetett kérdések Elsősorban gondolok itt az egyszerűsítésre, a közös szabályokra, ezeket a szempontokat támogatták az átalány és egy összegű támogatás tekintetében bizonyos rugalmasságra lenne szükség. Ezekkel a kérdésekkel mindenféleképpen foglalkozni kell. Ezen kívül a teljesítményre is összpontosítanunk kell, ez nagyon fontos. De a kutatás és az innováció azt is jelenti, hogy bizonyos kockázatokat is vállalnunk kell, ezeket nem tudjuk teljesen elhárítani. Ugyanakkor támogatom azt a javaslatot is, hogy szorosabban össze kell kapcsolni az egyetemeket a gazdasági szereplőkkel, akik a kutatás eredményeit hasznosíthatják. Köszönöm szépen. Szikau, Tikau asszony. Doamnă comisar. Elnök asszony. E, e, Elnök asszony, a versenyképesség nem választás kérdése. Az EU-nak nemzetközi szinten kell versenyképesnek lennie, és ezért a kutatásba és fejlesztésbe be kell ruháznia. Azok, akik számára a programok előnyei jelentkeznek, számos forrásból finanszírozzák a programokat, de sajnálatos módon ezekre a finanszírozási módozatokra különböző szabályok vonatkoznak Éppen ezért nagyon fontos, hogy az európai alapok is megnyíljanak, ugyanis a jelenlegi helyzet megnehezíti a forrásokhoz való hozzáférést. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy a kutatás, a fejlesztés és az innováció csak akkor javítható, hogyha a bürokrációt leépítjük, egységesítjük a rendszereket, és megkönnyítjük a KKV-k finanszírozását. Nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy a válság következtében a tagállamok csökkentették az oktatási és kutatási költségvetésüket. Éppen ezért arra kérjük a tagállamokat, hogy fordítsanak forrásokat az oktatásra is, ami többek között biztosítja a kutatás magas színvonalát. Köszönöm Odi úrnak, hogy elfogadta a módosító indítványaimat, és felkéri a bizottságot, hogy a GNSS programokra fokozza a finanszírozási forrásokat. Köszönöm. Gala úr, köszönöm. Önök asszony, az összes frakció között a parlamenten belül egyetértés van, ami a jelentést illeti. Az uniónak mindenképpen a kutatás élvonalában, az innováció, a tudomány élvonalában kell maradnia, és ez nagyon fontos, mert kutatás nélkül nem érhetjük el az céljainkat. Szükség van kutatásra, hogyha munkahelyet akarunk létrehozni, azokat meg is akarjuk tartani, és hogyha azt akarjuk, hogy az EU versenyképes maradjon, figyelembe véve a feltörekvő gazdaságokat, szükség van a köz, az állami és a magánszektorra is a gazdaságban, ezeknek együtt kell dolgozniuk a partnerség jegyében. Elő kell mozdítani a KKV-k szélesebb körű részvételét, és ezt a legmagasabb szinten kell előmozdítani, valamint a bürokráciát meg kell szüntetni. Az EU állam és kormányfői az innovációt támogatták, és a támogatás nem elegendő. Most lépni kell, cselekedni kell, és Gregen Kinesz biztos asszony, nagyon remélem, hogy a tettek embere, és ezt követni fogja. A kutatás, innováció, ezek kulcsfontosságú eszközök Európa rendelkezésre állnak azért, hogy kikerüljön Európa jelenlegi válságból. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Obermeier úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A hetedik keretprogram értékelése, ami a kutatást és a technológiai fejlődést illeti, oly módon kellene történnie, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak a projekteknek a polgárok számára. Gondolok az ITEC programra, amelyet a hetes keretprogram eszközeiből finanszíroznak. A terrorizmus elleni harc előnyét ki kell egyensúlyozni a polgári szabadságjogokkal. Minden projekt esetében, tehát meg kell kérdeznünk, hogy ki profitál ebből a projektből, és kinek a jogait korlátozzák. Igaz ez a géntechnológiai kutatásokra is, hiszen a nagy élelmiszergyártók, a lobbik járnak ezzel jól, de a polgárok biztosan nem járnak jól ezzel. Igen, többet kell befektetnünk a kutatásba és a tudományba, de nagyon fontos nagyobb mértékben pontosabban értékelni ezeket a projekteket, amelyeket utolsó sorban az adófizetők finanszíroznak. Dodds képviselő kap szót. Köszönöm szépen, én is köszönöm a jelentést. És nagyon örülök, hogy nemrégiben Észak-Írországban a választókörzetemben járt a biztos asszony, ahol be tudtunk mondani néhány kiváló példát a kutatás innovációra. A mi országunkban az összes vállalkozás 97%-a kis és közép vállalkozásnak minősül. Ugyanakkor elmaradunk az Egyesült Királyság egyéb részeitől, illetve Európa más részeitől, és a kutatás, az innováció az egyik fő akadály, mármint ennek hiánya hosszabb távon is élvezhetnék a KKV-k a kutatás és innovációs programok előnyeit, és szerintem az, e, az űrkutatás területén bemutatott példák nagyon jelentősek. Nagy vállalatok, kisebb vállalatokat mentorálnak, segítenek, hogy hozzáférhessenek egy ilyen nagyszabású kutatási programhoz. És éppen ezért arra kérjük a biztos asszonyt, hogy radikálisan új módszereket kínáljon a KKV-k számára, aminek révén részt vehetnek ők is ebben a fontos programban. Grazie, la parola all'onorevole Molzer Köszönöm, Molcer képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A hetedik keretprogram esetében nem csak általánosan kutatásról beszélünk, hanem egy konkrét kutatási területről van szó, amely mindannyiunk számára nagyon fontos kell, hogy legyen a fukushima katasztrófát követően. Itt az Euratom program eszközeiről van szó. Az lobby az elmúlt években éghajlat barát alternatívaként mutatta be ezt az energiafajtát. Néhány EU-s tagállamban nagyon erősen képviselteti magát, ez az energiafajta, és sok tagállam nem is tud egy, egyik napról a másikra alternatívákat találni. De mit használnak nekünk a nagyon nagy teljesítményű erőművek, hogyha egy kisebb hiba, emberi hiba, vagy akár egy vízáradat is elegendő ahhoz, hogy évtizedekre lakatatlanná váljanak területek. Ezért nagyon fontos, hogy alternatívákkal is foglalkozzunk, és azokat előre mozdítsuk. Hogyha a 2012-2013-as programról beszélünk, akkor Fukushimát lehetőségként kell értékelnünk egy gondolatbeli váltás vonatkozásában. Köszönöm. Grazie. L'ultimo intervento, l'onorevole Valesa. Köszönöm szépen, Valeza úr kap utolsóként szót parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Meghallgatva a hetes kutatási program felülvizsgálatát, szeretném kihasználni az alkalmat és felhívni az önök figyelmét a következő, a nyolcas keretprogramra. Van egy zöld könyvünk, amely nem csak a kutatásról, más területekről is szól, például a hallgazdaságokról. Ebben az ágazatban is nagyon fontos a kutatás, és ez nagyon rossz irányt vett. Elkezd nagyon kevés erőforrással, majd ezekből is lefaragtak. És a hetes programban a tengeri program eltűnt. A következő programban ezt meg kell változtatni azért, hogy teljes mértékben eleget tegyünk a megreformált halászati politika céljainak. Van egy másik probléma a halászati politikával kapcsolatosan. Itt a kutatás rendkívül fontos, és megfelelő pénzalapokat kell szereznünk azért, hogy a célnak eleget tegyünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig átadom a szót a biztos asszonynak, Kvinnek. Köszönöm szépen ezt az igen élénk vitát, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, különösen azoknak, akik részt vettek a vitában ahogy eh, kialakítjuk a jövőbeni kutatási innovációs eh, programot, eh, arra törekszünk, hogy ez valós hozzáadott értéket hozzon. November 30-áig fogjuk elkészíteni a jövőbeni finanszírozási programunkat, illetve az erre vonatkozó javaslatot a hetedik keretprogram keretében. Itt vannak már elképzelések a zöld könyvben erre vonatkozóan a tekintetben, hogy hogyan tudjuk a finanszírozást egy ernyő alá összevonni, hogyan tudjuk a teljes láncot az alapkutatástól egészen a forgalmazásig támogatni, illetve elősegíteni. Én kíváncsian várom, hogy önök hogyan vélekednek a mi zöld könyvünkről, illetve milyen állás foglalást fogadnak el majd nyáron. Cavallo, Merkész, Odi és Matthias eh, féle jelentések gondolom mindenféleképpen érvényesülni fognak a jogalkotási tervezetben. Szeretnék végül is emlékeztetni arra, hogy június 10-én pénteken egy záró eseményre kerül sor a zöld könyv konzultáció sorozatának végén. Minden tagállamot meghívunk, képviselőket is önök közül előadóként is. Több mint 1300 válasz érkezett a az online kérdőívre, és példátlanul sok állásfoglalás, több mint 700 ilyen anyag érkezett a nemzeti kormányoktól, európai üzleti köröktől, egyetemektől, illetve helyi és regionális szervezetektől. Én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen rámutat arra, hogy Európa mekkora figyelmet fordít a kutatásra és az innovációra a jövőbeni növekedés szempontjából. Tehát még egyszer köszönöm a véleményüket, hozzájárulásukat a hetedik keretprogram félidős értékelése során. Grazie, Köszönöm, biztos asszony, most pedig átadom a szót a jelentéstevőnek, Ódi úrnak két percben. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék a parlament elnökségének köszöntet mondani azért, hogy lehetővé tette ennek a vitának a megszervezését, mert eredetileg ez eh, nem így volt, és nagyon fontos, hogy az összes politikai frakció e fontos témáról vitát folytathasson. Azt is szeretném elmondani, hogy biztos az, hogy mennyire nagy elismeréssel adózunk az ön munkájának, és eh, emlékezünk arra, hogy a szír népel kapcsolatosan ez összefügg, és még egyszer köszönetet mondunk, ez az üzenet, amit szeretnénk közvetíteni önnek. Az összes politikai frakciónak is köszönöm, azoknak, akik nagyon sok módosító indítványal éltek, valamint a munkatársaknak külön üzenetet tudott a néppárt is közvetíteni a versenyképesség az ipar, itt nagyok az elvárások. Össze kell kapcsolnunk a kutatást és a kereskedelmi szektort az európai szabadalmon keresztül, de ehhez az út a kutatáson és az innováción átvezet. Mindez növekedésé kell, hogy átalakuljon. Azt is köszönöm, hogy a kiválóságot támogatták a hozzászólók. Az EU-nak a világon a legjobbnak kell lennie, és ezt a kiválóságon átérjük el. Még nem tudjuk, hogy öt év múlva, tíz év múlva kikap Nobel-díjat. Éppen ezért össze kell egyeztetni a kiválóságot és a megoszlást az európai területen. Ez úgy van, mint a sport terén. Nekünk a legjobb kutatókkal kell rendelkeznünk, hogy azután ők legyenek a legjobbak a világon. A finanszírozást illetően meg kell ezt duplázni de nem úgy, hogy elveszünk a mezőgazdaságtól, a strukturális alapoktól. Jobban kell koordinálni a tagállamok alatt. Az államfők azt mondták, hogy nem fogják a, az adókat növelni, viszont nekünk kell az európai regionális és nemzeti alapokat kezelni azért, hogy jól összeegyeztessük a politikákat. Befejezésként szeretném elmondani, javasoltam valamit, ami végül nem került be a szövegbe, de politikailag foglalkozunk el azzal, hogy legyen egy európai kutatási tervünk a védelmi ipar számára. Eljött az idő arra, hogy az EU és a tagállamok az EU 45-ös szerződés 45 cikke alapján egy nagy programot indítson be a védelemmel, védelmi iparral kapcsolatos felszerelések, berendezések terén. Köszönöm a vitát. Lezártuk, holnap 12-kor lesz erről a szavazás. Most pedig a napi rendet követve